Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat. A néppárti frakció régi termében van szerencsénk ma dolgozni. Ez a terem volt az, ahol az Európai Konvent is összeült körülbelül tíz évvel ezelőtt. Köszönjük a néppártnak. Igaz, hogy a néppárti képviselők egy része hiányzik, de egyik kollégát üdvözlöm. A néppárt ma és tegnap Bukarestben tartózkodik, úgyhogy túszként csak ketten-hárman maradtunk itt. Ennek ellenére megnézzük, hogy megvan-e a szükséges szavazatok száma szavazáskor, és a pillanatnyi politikai egyensúlytól függ majd a szavazás eredménye. Tudják, hogy eredetileg egész nap akartuk ezt az ülést tartani, de végül is megállapodtunk abban, hogy a napirend összes kérdésével, pontjával délelőtt foglalkozunk, beleértve a szavazást. Éppen ezért igyekszünk megfelelő ütemben dolgozni azért, hogy ezt a célt teljesítsük. Látták a napi rendet, nincs megjegyzés a napi rendről. Így elfogadottnak tekintjük. A, az elnök bejelentéseit a Kobu Newsban, az újságunkban találják meg. November 7-én újságírókkal tartunk szemináriumot. Ennek témája a többéves pénzügyi keret, ez érdekli az újságírókat. Harmadik pont, el kell fogadnunk az október 8-i ülésünk jegyzőkönyvét, és a szíven, hogyha nincs az ülés végéig megjegyzés, vagy valamilyen ellenvélemény, akkor ezt elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Szeretnék egy megjegyzést tenni a költségvetési trialógusról, amelyet tegnap tartottunk. Giovanni Lavia volt a mi előadónk, nincs itt, a néppárti ülésen van, ezen kívül Szicíliában választási kampányt folytat. Hogy szóljak néhány szót erről a szülésről, és Jutta és Derek Vogn, akik ott voltak tegnap, ha kívánják, kiegészíthetik a az általam elmondottakat. Meglehetősen formális volt ez a trialógus. A 2012-es költségvetéssel foglalkozott előadóink előterjesztették a közvetési Bizottság által megszavazott prioritásokat, amelyeket egyébként szavazásra bocsátunk a jövő héten a plenárison. Megbeszélést folytatunk a az ügynökségekről, három ügynökségről van szó, az intézményközi megállapodás 47-es cikke értelmében, vagy alkalmazása kapcsán, azt javasoltuk a bizottsággal, hogy a három intézmény, vagyis ügynökség nyilatkozatát fogadjuk el. A tanács nem volt ellenséges, de még nem tudott, nem tudta egyetértését adni ehhez. Úgy tűnik, hogy azért ez kialakulóban van. Majd pedig A kifizetési előirányzatokról beszéltünk. Francesca Bálcani itt van, a további erre irányuló kifizetési előirányzatra vonatkozó igényekről be fog számolni. Azokról van szó, amelyek 2012-től szükségesek, és értékelni kellett a kifizetési előirányzatokat 2013 vonatkozásában. Ahogy ezt már elhatároztuk a koordinátorokkal és a Költségvetési Bizottságon belül is. Konkrét javaslatot tettünk a módszerekre vonatkozóan, mégpedig arra, hogy a módszerek változnak a tanácsban és a bizottságban, arra vonatkozóan, hogy hogyan értékelik a kifizetési elár, előirányzatokat. Erről egy feljegyzést készítettem, amelyet önöknek kiosztottak. Ez a háromoldalú megbeszélés eredményét foglalja össze. Ezt az ülést három héttel ezelőtt tartottuk Lewandowski biztossal és Mavianis miniszterrel, aki a ciprusi elnökséget képviselte. Célja, hogy jobban megértsük jelen pillanatban, hogyan értékelik a kifizetési előirányzatokat, és miért keletkeznek a három intézmény között félreértések etéren, és hogyan próbálunk ebből a kellemetlen helyzetből kijutni. A három oldalú megbeszélésen végül is azt állapítottuk meg, hogy a jelenlegi eljárás, amely lehetővé teszi az Európai Bizottságnak azt, hogy értékeljen és nekünk számokat, számadatokat javasoljon, ez túl bonyolult, homályos, és ez a szoka annak, hogy félreértések keletkeznek. Világosan elmondtam a tanácsnak, hogy milyen céljaink vannak. Mégpedig arról van szó, hogy olyan helyzethez akarunk visszatérni, amelyet nem lett volna szabad elhagyni, vagyis az éves költségvetésről, a pótköltségvetésről a tárgyalás, a kötelezettségvállalásokról folyjon, és ami a kifizetéseket illeti, ez csak technikai jelleget ad ennek a megbeszélésnek, és ezekről csak akkor kell beszélni, hogyha valamilyen nagyobb probléma merülne föl. Úgy tudunk úgy tudjuk ezt megvalós, megvalósítani, hogyha minden tagállamot felkérünk arra, hogy központosítsa egy központi hatóság keretében. Általában ez a költségvetési vagy pénzügyminisztérium, de erről minden ország maga dönt. Vagyis központosítsák a szükségletek értékesítését, vagy a visszatérítési kérelmeket, hiszen azok jelen pillanatban a nemzeti irányítás, az európai programokat irányító nemzeti hatóságok feladata ezek nemzeti vagy egyéb szervezetek, és egyébként a programokat a főigazgatóságok kezelik, irányítják. Minden főigazgatóság elküldi a költségvetési főigazgatóságnak a szükséges kigazításokat. Ez a rendszer igen homályos, és emiatt néhány közigazgatás túlbecsüli az igényeit, és annak ellenére, hogy a Költségvetési Főigazgatóság általány csökkentést végez a kiadásokkal kapcsolatosan, a végeredmény az, hogy a minisztériumok, a pénzügyminisztériumok erőteljesen tiltakoznak. Azt hittük, hogy rossz hiszeműen járnak el a minisztériumok, de közben, amikor megállapítottuk a helyzetet, akkor azt láttuk, hogy őszinte a megnyilatkozásuk. A célunk, célunk az, hogy a pénzügyminisztériumokat, minisztereket segítsük. Minden országban, többek között az enyémben is, a pénzügyminisztérium központosítani fogja az összes kérelmet és a becslési javaslatokat, valamint a visszatérítési kérelmeket. Ezeket igazolni fogja, és nyilvánosságra hozva lehetővé téve a nemzeti parlamentek általi kontrollt, hogyha a parlamentek ezt szükségesnek tartják. Majd az értékelést az Európai Bizottságnak küldi meg, ideális esetben olyan feltételek mellett, hogy a költségvetési főigazgatóságnak csak össze kell adnia a 27 számot, és meg kell állapítania, hogy a hogy itt arról van szó, hogy a 27 tagállamban a pénzügyminiszterek már validálták ezeket az összegeket, és így már nem is ellenkezhetnek. De hogyha a pénzügyminiszterek úgy látják, hogy az összeadási művelet problémát okoz, akkor ezt a problémát maguk között kell, egymás között kell, hogy megoldják, vagyis nem lehet olyan probléma, amely ennek folyamányaként az Európai Parlamentnek kell megnyilatkoznia arról, hogy hogyan értékelik az igényeket, hiszen ezek irányítási, gazdálkodási irányítási igények. A bizottság, a tagállamok, vagyis a tagállamok végzik ezt az irányítást, és a bizottság az európai programok irányítását biztosítja. Ami minket illet, nekünk ebben az irányításban semmilyen feladatunk nincs. Nekünk éppen elég az, hogy a parlament költségvetését kezeljük, irányítsuk. Ez már kényes feladat, de kitűnő előadónk van. Nem lehet tőlünk azt kérni, hogy a bizottság és a tanács különböző megítéléseit azután mi bíráljuk el olyan mechanizmusra van szükség, amelynek keretében a kifizetési problémákat technikai keretek között oldják meg. És hogyha mégis az derül ki, hogy mint például most, amikor már az időszak végére érkeztünk, és valóban jogos kifizetés igények érkeznek, de ehhez időre van szükség, hiszen a tagállamoknak nehézségeik vannak, a közösségi költségvetésbe való befizetést illetően, akkor a miniszterek majd leülnek a bizottsággal, és a mi közben lépésünk csak korlátozott lesz, vagyis csak annyi, amennyit egy parlamenttől lehet elvárni. Ezeket a javaslatokat előterjesztettük, nem tudjuk, hogy ezeket már a pótköltségvetés esetén lehet-e alkalmazni az utolsó 2012-es útköltségvetés esetében, de úgy tűnik számunkra, hogy ez igen hasznos ötlet, és hogyha a dialóguson vagy az egyeztetésen megállapodunk, akkor azt fogjuk javasolni, hogy ezt vegyük bele az intézményközi megállapodásba. Ami a 2012-es pótköltségvetéseket illeti. Emlékeznek arra, hogy már a múlt héten szó volt az ötös költségvetési pontról, és ma e tárgyban szavazni fogunk. Meg kell különböztetnünk az ötös költségvetést a hatostól, a tanácssal szemben a hatos, a szolidaritási alap igénybevételét illeti Emilia Románia régió esetében, ott igen súlyos természeti katasztrófa történt, és el fogunk járni azért, hogy ennek a katasztrófának a szerencsétlen áldozatai ne essenek túlszul a mi politikai, adminisztratív jellegű brüsszeli problémáink miatt, hiszen támogatásra, kártalanításra van szükségük. Emlékeztetünk arra is, hogyha a tanács úgy ítéli meg, hogy az egyes jegyzőkönyv, a Lisszaboni Szerződés egyes protokollja jegyzőkönyve értelmében a nemzeti parlamentek egyetértésére van szükség, mielőtt még pótköltségvetésről szavazunk. Ugyanez a jegyzőkönyv előirányozza annak lehetőségét is, hogy sürgős esetben ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor, amikor erre szükség van. És természetesen azért fogunk munkálkodni, hogy megértessük, most sürgős helyzetről van szó, a tanács elnökénél is ezt meglépjük, és az lesz a célunk, hogy az ötös putköltségvetést külön kezeljék, még a hatos előtt, és ne legyen része a globális csomagterv tárgyalásnak, hiszen az hosszabb tárgyalás lesz 2013-as költségvetés, ami a 2012-es pótköltségvetéshez kapcsolódik. Ezt szerettem volna elmondani az ötös költségvetésről a hasztos esetében a bizottság ezt függőben tartja egyébként a mi egyetértésünkkel, sőt a mi kérésünkre mondhatnám, és ez a, az a útköltségvetés lesz, ami lehetővé teszi, hogy a 2012-es kifizetéseket emeljük, hiszen ezek nem kielégítőek. Lehet, hogy egy vagy két milliárdról is szó van itt. A bizottság nem fogja ezt elfogadni, csak jövő heti ülésén. Majd ezt követően mi ezt megvizsgálhatjuk, és világos, hogy mint az előző években az utolsó pótköltségvetés részét képezi a következő évi költségvetési tárgyalásoknak. Francesca szeretne valamit hozzátenni ehhez? Grazie, Presidente. La sua... Köszönöm, elnök úr. Az ön bevezetője rendkívül részletes és gazdag volt, tehát csak nagyon kevés dolgot fűznék hozzá. Azt hiszem, hogy a tegnapi háromoldalú egyeztetés után jó lenne kicsit többet beilleszteni az ötös számú költségvetés módosítás tervezetbe, pontosan ezen kockázatra vonatkozóan, amelyet önvetett fel, az egyes egyzőkönyv alkalmazását illetően. Nem tudom, hogy ez jelentheti-e az ö, derogációs alap alkalmazásának ö, idejének meghosszabbítását, ez bizonyosan nagyon kevés lenne alkalmas arra, hogy a szolidaritási alap problémáit megoldjuk. Éppen ezért azt javaslom, hogy amikor az ötös számú költségvetés módosításról szavazunk, akkor két dolgot illeszünk be, két új bekezdést szóbeli módosítóim révén, amelyeknek célja pontosan az, hogy álláspontunkat tisztázza, illetve ezen aggodalmunkat kifejezzük. Elnök, köszönöm. Nos, ez a szóbeli módosító írásbeli formában rendelkezésre áll. Ezt kiosztottuk, hogy mindenki rendelkezzen ezzel az anyaggal szavazás előtt. Derek, hozzá kívánsz fűzni valamit? Igen. Igen, nagyon röviden, elnök úr. Tegnap, mint minden első, vagy a legtöbb első oldalú eh, tárgyalás eh, esetében nem sikerült túl sok mindent elérni, megnéztük az álláspontokat az egyes intézmények részéről. Én hozzászóltam, hozzászóltam a különböző részekhez, és legalább egy költségvetés módosítást be akarunk nyújtani a következő évre vonatkozóan. A tanács is elismerte, hogy egy kismértékű növekedést kell elérnünk a jövő évre. Meg kell próbálnunk a ez 1,9% alatta tartani a növekedést minden egyes intézményi költségvetés terén. Minden, költség, minden intézmény tehát mozgástére rendelkezik ezen az 1,9%-on belül. Aztán beszéltünk tegnap különböző költségvetés tervezetekről, különböző részekről, ami az általános költségvetést illeti. <clears throat> Nekem azokhoz gondolt, hogy a tanács nem igazán fogadja el a bizottság számait, <clears throat> mint hogyha nem igazán hinnének a bizottság jó szándékában. A tanács úgy tűnik, hogy nem, nem szakmai szempontból vizsgálja a költségvetést, hanem sokkal inkább politikai szempontból. És ezt láttuk, hogy ez hova vezet a legutóbbi költségvetési tárgyalásokon, felmerül a kockázat, hogy most ugyanez a helyzet. Köszönöm szépen, Jutta szeretne hozzászólni. Igen, nagyon röviden. Nagyon sok háromoldalú egyeztetésen voltam már, és nem vártam volna, nem gondoltam volna, hogy a tanács még meg tud döbbenteni. De sikerült neki. A három ügynökség, amelyről szó volt, a 27-es cikk szerint ezekről tulajdonképpen már egy közös együttes nyilatkozatot akartunk kiadni. Nos, mind akár ami a költségvetést illeti, akár ami a munkatársi tervet illeti, semmilyen nehézség nem merült fel az ügynökség, ezek ügynökségekkel kapcsolatban. Nincs kihatásuk ezeknek az európai költségvetésre sem, mert az újonnan felvett munkatársak fizetését nem ebből finanszírozzuk, a tanács mégsem tudott igent mondani, nem mondott igent, és ez nagyon meglepett. Azt gondoltam, hogy ez a napirenden a legkevésbé vitatott téma, a leg, legegyszerűbb téma, hát a tanács mégis még egyszer elhalasztotta a döntést. Hát ez kénytelen leszünk, e, kénytelenek leszünk elfogadni. Meglátjuk, hogy hova vezet ez, de mégis hadd mondjam el, hogy nagyon furcsa ez az egész, és néha úgy gondolom, hogy a költségvetési egyeztetésen töltött idő e, teljesen felesleges, e, és rövidíti az életünket. No, hát igen, lehet, hogy ez így van, hogyha kicsit vallási szempontból nézzük a dolgokat. Nos, én azt javaslom, hogy ami az ügynökségeket illeti, írásos eljárást válaszunk. Úgy tűnik, hogy a tanács titkársága nem igazán tudta elolvasni ezt a rövid szöveget, amely az ügynökségekről szólt. Ahogy Jutta mondta, semmilyen kiegészítő költségvetésre nem lett volna szükség, nincs kihatása a költségve, az európai költségvetésre erre, de hát úgy tűnik, hogy az a, a tanács főtitkárságának zöld utat kell adni a tanács elnökségének, hogy el tudják fogadni ezt, hát majd úgy látszik, hogy e, kicsit később erre sor kerülhet. Leinen kollega szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen! elnök úr. Sajnos nem tudtam ott lenni a három oldalú egyeztetésen tegnap. De Derek úgy látszik, hogy nagyon jól megfogalmazta a dolgokat, és tulajdonképpen a tanácsnak a probléma, problémája az politikai probléma, a növekedést nem akarják elfogadni a következő évre. Lehet, hogy cinikusnak lehet nevezni ezt a hozzászólást. Azt, hogy én azt mondom, hogy hát fogadtassunk el egy alacsonyabb növekményt, és aztán utána költségvetés módosítással elérhetjük a céljainkat. Miért, miért kell nekünk megvívnunk a tanács harcát, amikor ők is ott vannak arra, hogy megvívják ezt? Elnök, pontosan erről van szó. George, a következő a helyzet. A költségvetés vagy pénzügyminiszterek a tagállamokban nem tudják, hogy a hogy az ország, adott ország többi közigazgatási hatósága által milyen kifizetési előirányzatokat nyújtottak be. A központosítás lehetővé tenné minden pénzügyminiszternek azt, hogy a saját országában, tehát a saját mm, házatáján tegyen először rendet, és, és csökkentsen annyit, amennyire, takarítson meg annyit, amennyit elfogadhatónak tart, vagy elengedhetetlennek tart és hogyha mindenek ellenére, hogy ilyen kiváló és fegyelmezett költségvetést folytatnának az egyes tagállamokban, ennek követ, ezután, ennek ellenére 27 tagállamban mégis olyan növekedést érnének el, amit elfogadhatatlannak tartanak európai szinten, akkor az ő feladatuk azt, hogy, hogy a programokat visszafogják, országról országra megtakarításokat érjenek el, tehát azok, akik a felelősek ezért, azok hozzák meg ezeket a döntéseket, és hajtsák végre ezeket. Nos, ez nyilván nehéz lesz a 2013-as költségvetés szempontjából. Nem tudom, talán a 2012-es költségvetés módosítás szempontjából még talán alkalmazhatjuk ezt az eljárást, mert ez túl nehéznek tűnik, túl szűk az idő, de jövőre tekintve ez érvényesülhetne. De majd meglátjuk, hogy az Európai Bizottság és a tanács mivel áll elő. Eh, Gottmanis képviselő is szeretne hozzászólni. Thank you very much. Uh, I want Köszönöm. Két dolgot szeretnék mondani. Először is egy másik trialógus tagja vagyok, a kohéziós eh, rendelettel foglalkozik, sok pénzt kell ott is elosztani. Hasonló a helyzet, négyszer találkoztunk, és még nem sikerült rendezni a kérdéseket. Semmilyen kompromisszum nem született. Danuta Hübner vezeti ezt a folyamatot. Úgy tűnik, hogy az egyeztetésre kell felkészülni, nem valószínű, hogy a tizedik vagy tizenegyedik trialógus valamit hoz. Zsuzsnak szeretnék valamit mondani. Nem, nem követünk el itt jogsértést, hanem támogatjuk a bizottságot a jogi, pénzügyi és egyéb kötelezettségeket betartjuk minden, ami a másokra és a plafonokra határértékekre vonatkozik. Akiknek fizetni kell, nem fizetnek, akik kedvezményezettek, várják a pénzt. A lényeg az, hogy sokszor vissza kell térni a kérdésekre, és az egész MFF-et meg kell változtatni. Ez a költségvetés utolsó éve, és most ezt be kell fejezni, ezt a szakaszt. Hogyha nem fejezzük meg, nem fejezzük be, például az 1 per A fejezetben kritizálnak minket, mert 50 milliót kérnek rugalmasságra, ha jól értem, de más esetekben még nem értük el a márzsot, vagy nem teremtettük meg, de hogyha lefaragások vannak ma 2013-ban, olyan dolog történt, amit soha nem értünk el a tanácsnál. Jó, rendben van, csökkentést akarnak a költségvetésbe, de miért így végzik a költségvetést, ez a kérdés, és nem másképpen csökkenték. Ez a következő évekre is komoly probléma lesz. Most nincs itt az ideje annak, hogy a költségvetést növeljük, de az a kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt befejezni. Lewandowski szavaira kell figyelni. Lehet, hogy a bizottság, vagy még a bíróság is közbelép. 180 millió hiányzik, stb. De nem, a kérdés az, hogyha visszautasnak minket, mint az elmúlt két évben történt a kifizetéseket illetően, egyébként gondolom, hogy ezt meg is tehették. Nem tudom, hogy ez komoly szándéke a részükről, vagy nem. A kérdés az, hogy mi lesz a következmény ennek. Butaság lenne, hogyha már ha, ha nekünk kellene viselni a következményeket, és az, aki a felelős, az megbújna itt a folyamat miatt. Úgyhogy ezt figyelembe kell venni, hogy itt most szabályszegés történik-e, vagy nem. Köszönöm szépen, visszatérünk tehát nagyon gyorsan erre a témára, és javaslom, hogy most azonnal térjünk át a négyes napi rendi pontra, azon, azokhoz kapcsolódóan, amikről eddig szóltunk, aztán majd visszatérünk az MFF-re a hatos napi rendi pontban. Tehát a költségvetés módosítási tervezetről van szó, mely az ötös számot viseli, erről azonnal szavazni fogunk, de mivel most erről a költségvetésről és a jövő évről beszélünk, azt javaslom, hogy Francesca mutassa be álláspontját a szóbeli módosítójával együttesen. Köszönöm, elnök úr. Már foglalkoztunk egy kicsit az ötös számú költségvetés módosítási tervezettel, mert ez nagyon szorosan kapcsolódik a kifizetések témájához, és ez már a tegnapi trialóguson is elhangzott. A legkényesebb pontok azok, amikre már emlékeztetett, azaz, hogy a tanács úgy véli, hogy a 8 hét alkalmazható a nemzeti parlamentekkel való konzultációra az egyes számú jegyzőkönyv szerint. Ez kettős kárt jelentene, hiszen két, két hónappal hosszabbonna meg az eljárás, és a 2013-as költségvetési egyeztetés is elcsúszna. Éppen ezért két, egy szóbeli módosítót javaslok, amelyet megkaptak írásban, és az két új bekezdés beillesztését jelenteni a dokumentumba. Lion úr emlékeztetett arra, hogy a ö, tanács ö, két hetes ö, elhalasztást alkalmazna, és ez az ötös szemköltségvetés módosítás elfogadását halasztaná el. Éppen ezért az ötös számú költségvetési módosításról ma mindenképpen szavaznunk kell abban az esetben is, hogyha a tanács eddig még nem fejezte ki álláspontját, éppen annak érdekében, hogy a parlament álláspontja megszülessen a novemberi plenárisra. Tehát így módon kiegészítenénk a parlament álláspontját novemberi ö, hónap végéig. Ha tehát ezt a stratégiát akarjuk megtartani, ami számomra legjobbnak tűnik, akkor beilleszthetjük ezt a szóbeli módosítót, és ma megszavazhatjuk az ötös számú költségvetés módosítás tervezetet, mielőtt a tanács elfoglalna álláspontját, és így már a Strasburgi ülésszakra fel tudunk készülni. Ezek az egyetlen módosítók ehhez a jelentéshez, amelyet önök már megvizsgáltak. Az október 15-i költségmódosítók benyújtásának határidejéig semmilyen új módosító nem született, tehát az eredeti változatról szavazunk, csak az én szóbeli módosítóm változtat ezen, amely két új be, bekezdést illeszt be. Azt javaslom, hogy az ilyen módosított formában szavazzunk erről az anyagról, akkor is, hogyha a tanács még nem fejezte ki az első, álláspontját, hogy a novemberi plenárisban szavazni tudjunk az anyagról. Elnök, köszönöm, Francesca. Nos, kiegészítve ezeket. Szavazni fogunk az alap mozgósításának jogalapjáról is, az a Fernandes jelentés, de ő szintén Bukarestben tartózkodik a néppárttal, és azt kérte, hogy helyettesítsem. Egészen röviden azt mondanám el, hogy itt vannak egyrészt az információk a Kobu News-ban, itt Emilia Romagna tartomány megsegítéséről van szó, amelyet számos földrengés rázott meg, Láthattuk az ijesztő képeket annak idején a televízióban. 27 ember halálozott el ezek következtében, 350 ö, személy sérült meg, és 45 ezer szemét evakuáltak. A károk ö, teljes összegét ö, 13 milliárdra becsülik, összességében 13 milliárd euróra becsülik. Természetesen ezt mi nem tudjuk kompenzálni, ezt a teljes összeget, de uh, itt uh, 0,86%-áról van szó az olasz GDP-nek, és ez egy jelentős összeg, ez túlmegy, négyszeresen meghaladja azt a küszöbértéket, uh, amely kritériuma az alapmozgósításának. Tehát itt javasoltuk, hogy 670 millió eurós összeggel segítsük meg ezt a tartományt a 2012-es költségvetésből. Nos, ezen alap mobilizációval kapcsolatban van-e valaki, aki hozzá kíván szólni? Nincsen tehát azonnal szavazunk is erről. Azt köszönöm szépen, Francesca. Javaslom, hogy térjünk most vissza a hatos napi rendi pontra, amelynek tárgya a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások. Ivajló és Jean-Luc itt vannak, ők ki tudják egészíteni szavaimat. Összefoglalom a helyzetet a legutóbbi költségvetési szakbizottsági ülés óta az általános ügyek tanácsalakülésére kedden került sor, a kapcsolattartó csoport pedig tegnap délelőtt ült össze. Az általános ügyek tanácsa harmadik ízben a parlament delegációjának teljességét meghívták arra, hogy egy informális ülésen vegyünk részt, amely teljes mértékben a többéves pénzügyi kerülettel foglalkozott, ez egy kis munkaebéd formáját öltötte, illetve egy munka reggeli formáját, amely Luxemburgban zajlott reggel 8-10-ig. A munka dokumentumunk alapján, amely néhány oldalas, és a ciprusi elnökség mutatta be, ennek célja az, hogy néhány horizontális tárgyra szorítkozzunk, a makroökonomiai kondicionalitás, a ralok problémája, a rugalmasság problémája, különösen a contingency reserve kapcsán, és a negotiating box alapján a ciprusi verzióban. Nos, újfent a lehető legvilágosabban kifejtettük, hogy melyek a kulcspontok a parlament számára, támaszkodván a Költségvetési Szakbizottság szavazására az interim report kapcsán, és bejelentem, hogy a jövő héten a plenárison is szavazunk majd erről a dokumentumról. Ahogyan az várható volt, nem voltak túlságosan nagy előre lépések ezen alkalommal, mert szinte valamennyi miniszter tudván, hogy most már van Rompuy fogja megadni az utasításokat a tárgyalásokra, ezért mindig arra szorítkoznak, hogy a saját országuk álláspontját ismételgessék. A fő vitát a két ellentétes tábor között szervezték. Az egyes, egyesek azt kívánják, hogy hatékonyabban költsünk ezeket az országokat Nagy-Britannia vezeti, a másik tábor zászlajra tűzte a kohéziós szót, és ott pedig a szlovák miniszter, a szószóló, mert ezt az ülést néhány nappal a pozsonyi ülés után tartották, a kohézió barátai csoport üléséről van szó. Természetesen mi, a mi álláspontunk a kohézió barátaihoz volt közelebb, egy fontos pontot emeltünk ki, amely fontos a parlament számára. Elégedettségünkre szolgált megtapasztalni azt, hogy ami a már az első napoktól az egyik nagy aggodalmunk, az együttdöntési folyamat biztosítása. Nos, ezt a miniszterek jól megértették, és Van Rompuy elnök és munkatársai úgy szintén jól megértették ezt az aggodalmunkat. Nos, most már több hete, hogy a tárgyalások a formális vagy informális triológus keretében előre haladnak. Godmanis kolléga utalt erre a rendelt tervezet kapcsán itt a következő több éves pénzügyi keretből finanszírozott programokról van szó. Ez a, ezek a tárgyalások külön változó sebességgel zajlanak. Néha a tanács pontosítja álláspontját, de még a tanácson belül sem jött létre egyetértés a parlament delegációjának álláspontja kapcsán, de elindultak a tárgyalások, a költségvetési tárgyalások végéig a lehető legnagyobb mértékben előadnak majd a jogi elemek, és másrésztről mindenki megfelelően megértette, hogy a novemberi tanácsülésen, hogyha megállapodás születik egy olyan szövegről, amely már számos jogi döntést előre vetít, amelyek a Lisszaboni szerződés szerint az együttdöntés keretei közé tartoznak, akkor a parlament ez nem tud hozzájárulni, hiszen itt jogi jellegű döntésekről van szó, és ezeket nem úgy hozták meg szerintünk, mint amit a szerződések előírnának. Nos, ez egy olyan pont, amivel kapcsolatban azt hiszem, hogy a helyzet a lehető legjobb, nem ideális, de a legmaximálisabb mértékű garanciákkal rendelkezünk. A saját forrásokat illetően optimista érzületekkel távoztam erről az ülésről, Zsallik pedig pessimista érzületekkel távozott. Ez az a magyarázható, hogy jó magam a megtett utat nézem, ő pedig azt, hogy még milyen hosszú út áll előttünk. Hogyha összevetjük azzal, hogy mi volt a helyzet egy évvel ezelőtt, vagy akár hat hónappal ezelőtt ezzel a témával kapcsolatban, akkor a megtett út elég jelentős. hat ezelőtt még teljes mértékben utopisztikusnak látszott, nem csupán a mindig napirenden lévő téma, a bevételek fejezete, amely beillesztődött a szövegbe, illetve a negotiating boxba. A ciprusi elnökség a következő héten jelent be egy dokumentumot, amely megoldja a saját források problémáját és a 28 felszólaló esetében az általános ügyek ter, tanácsán több mint a fele a felszólalóknak felvetett ezt a kérdést, és csupán két ország, két miniszter jelentette ki, hogy nem óhajt erről a témáról beszélni a svédek, és a hollandok voltak. A Dán miniszter nem beszélt, de kétségül osztja ezeket az érzületeket. Ami számomra font, sajnálatos, hogy a bizonyítási teher megfordult most már, itt most már meg kell reformálni a saját források rendszerét, amelyek táplálják az európai költségvetést. Tehát most már azoknak kell megmagyarázniuk álláspontjukat, akik nem akarják ezt a reformot, és akik ezt nem akarják, azok semmiféle érvel nem rendelkeznek azon túl, hogy ragaszkodnak a régi, eddigi fennálló helyzethez. Nos, azt hiszem, hogy ez nem egy olyan érv, ami túlságosan sokat érne. Tehát ez mindenképpen kedvező, ez a helyzet emellett természetesen vannak kevésbé kedvező elemek is, amikor a másik oldalra tekintünk azt mondjuk, hogy persze nagyon jó, beszélünk erről, van egy szendék arra, hogy ezt a témát lezárjuk, és több delegáció olyan országok részéről, amelyek fontos és befolyásos partnerek az Unióban, Olaszország, Franciaország, Lengyelország, Belgium, amelyek kifejezték, hogy számukra a végső kompromisszumnak tartalmaznia kell a bevételek témáját is. Azonban az, hogy elérjük ezt a változást egy év alatt, ez egy év alatt történt, és ott a forrásokkal kapcsolatban nem tudtunk megfelelően dolgozni. Lesz itt egy megerősített együttműködés. Senki sem szegül most már ellene annak, hogy azok az országok, amelyek ezt az adót a megerősített együttműködés keretében a pénzügyi tranzakciós adót be kívánják vezetni, azok meg tudják ezt tenni. És az ECON, ECOFIN tanács be fogja indítani formálisan is ezt az eljárást. Itt minimum 9 ország kell ehhez, de 11 ország írta alá ezt a ö, kezdeményezési levelet, amely a megerősített együttműködést hozza létre ezen a területen. Nem minden ország ért egyet azzal, hogy ez az adó, még akkor is, hogyha létrehozzák az európai költségvetés táplálja, még akár csak részben is. Németország ugyanis ellenne szegül ennek az elképzelésnek, másrésztről pedig nem minden ország fog ebben részt venni bizonyosan, és harmadsorban pedig az Európai Bizottság más javaslatai javaslatait mindez ideig még nem tanulmányozták megfelelően. Itt a HIA rendszer reformjáról van szó. Az Európai Parlamentnek van egy álláspontja ezzel kapcsolatban, Jean-Luc Dehaene jelentése, amelyet a Kobuban elfogadtunk, és amelyet a jövő héten szavazunk majd meg a plenárison, de jelenleg egyetlen egy kerekasztalt sem tartottak a tanácsban a hia forrásról, hia alapú forrásról. És ez az elnöki dokumentum alapja, amit a jövő hétre jelentettek be, és aztán a novemberi tanácsülésen fognak majd erről beszélni. Ott lesz még október 31-én a koreperülés, és azt követően, ugye minden héten van egy koreper, de csak egyetlen általános ügyek tanácsa ülés lesz november 20-án, az Európai Tanácsülés után alig két nappal, tehát meglátjuk, hogy hogyan lehet majd egy politikai megállapodást valóban tető alá hozni a bevételeket illetően mostantól november végéig. Értem egyesek nyugtalanságát, aggodalmait, illetve zsanlők nyugtalanságát és aggodalmait. De ez a téma mindenféleképpen előre lépett, mégpedig nem várt módon, de még nem eléggé ahhoz, hogy ezt esetlegesen novemberben le tudjuk zárni. Ami pedig más részről azt a problémát illeti, illetve a kérdéseket, amik az euróövezet központi költségvetésre vonatkoznak. Nos, ezekről nagyon sokat beszéltünk a múlt héten itt a szakbizottságban, mivel ez a téma a mai Európai Tanács napirendjén szerepel, és az általános ügyek tanácsán is szerepelt tegnap előtt, az általános ügyek tanácsa egy olyan részén, amire minket nem hívtak meg. Felvetettem a kérdést. Arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió költségvetésének egységesnek kell lennie, és az Európai Parlament a kezdetektől kifejezte ezen szándékát, ez a Súra Bizottság jelentése volt, mi az interim reportban is beillesztettük ezt, és a frakciók kétségkívül megkívánják erősíteni, még inkább meg, meg akarják erősíteni az interim report ezen részét, annak szükségességéről, hogy biztosítani kell az Európai Unió költségvetésének egységességét, és egyetlen dokumentumba kell felvenni az összes pénzügyi kötelezettségvállalást, amelyek az európai szakpolitikákra vonatkoznak, illetve a szolidaritás az Európai Unió tagállamai között. Az európai költségvetés egységessége egy olyan elv, amelyet minden egyes országban alkalmazunk, ez egy alapvető demokratikus elv, amely lehetővé teszi egyrésztről, hogy ellenőrizzük az összes pénzügyi eszköz hatékonyságát, és másrésztről lehetővé teszi a parlamenti a média által, a közvélemény általi ellenőrzést a költségvetés fölött. És azt is bejelentettem, hogy a parlament kívánatosnak tartja, hogy az Európai Fejlesztési Alap kerüljön be a költségvetésbe, és azok a programok, amelyeket a bizottság javasolt, amelyek kikerülnének a költségvetési költségvetés alól, mint az ITER és a GMS, az ehhez kapcsolódó előirányzatokat, tehát az összes olyan kötelezettségvállalás, amelyet akár a bankunió, akár a gazdaság és monetáris unió megerősítése céljából indítunk, azok mind kerüljenek be az európai költségvetésbe, hogyha a szerződések hatája alatt alkalmazzuk azokat, vagy ezeket egy mellékletbe kell beilleszteni, amely a költségvetéshez illeszkedik, amely tájékoztatásul szolgál, akár hogyha kormányok közötti tárgyalásról van szó, amelyek nem részei a közösségi keretnek. Említettem azt is, hogy az euró övezet központi költségvetése milyen problémát vetne fel. Ebből az alkalomból a 28 miniszter közül, hiszen már a horvátok is köztünk vannak, 28 miniszter közül csak egy beszélt a az euróövezet költségvetéséről, és ez a német miniszter volt. Ő világosan elmondta, hogy ez olyan elképzelés, amely részben Berlin től származik, de a költségvetés szó nem megfelelő ennek jellemzésére. A politikai akarat abban nyilvánul meg, hogy az euróvezet közötti szolidaritást erősítsék megfelelő pénzeszközökkel, de ezek a pénzeszközök nem költségvetésből származnának, vagy nem lehetne ezeket költségvetésnek nevezni. A, mi a következtetéseket illeti az Európa csócsra vonatkozóan, Van Rompuy elnök nem központi euróövezet költségvetésről beszélt, hanem fiskális vagy fiskális kapacitásról, fiscal capacity, ezt az angol szót használta. Holnap lezárul az európai csúcs, meg lesznek a következtetések, és akkor megtudjuk, hogy mi a különbség a költségvetési kapacitás és a költségvetés között. Mi világosan elmondtuk, hogy a parlament nem tudja hozzájárulását adni az MFF-hez, akkor, hogyha nem pontosítják számára azt, hogy milyen terveken dolgozik a tanács, a plusz költségvetésre vonatkozóan, plusz költségvetési eszközökre, alapokra vonatkozóan. Az előadó javasolni kívánja azt is, hogy a köztes jelentés erre vonatkozó bekezdéseiben erőteljesen fejezzük ki ezt a gondolatot. Egyébként tegnap a kontaktcsoport is összeült, és ott a Schulz elnök jelezte, hogy szüksége van megfelelő elemekre a hozzászólásához, amelyet a mai európai csúcson fog tartani. Az Európai Tanács előtt mindezt el fogja mondani, amit én is most elmondtam, kicsit ügyetlenül és kicsit somásan. A kontaktcsoport megkéri az előadót, arra, hogy módosító indítványokat készítsen a köztes jelentéshez. És ezeket a módosításokat nem a Költségvetési Bizottság nevében terjesztenénk elő, hanem politikai okból a frakciók terjesztenék elő, vagy legalábbis azok a frakciók, amelyek az MFF barátainak tartják magukat. és így, ha ez így megtörténik, akkor a jövő heti plenárison terjesztik elő ezeket a módosításokat. Ezt szerettem volna elmondani, de nem tudom, hogy Iváló szeretne néhány szót szólni arról, hogy ezekbe a módosító indítványokba miket kívánunk belefoglalni, és természetesen Jean-Luc Juta is hozzászólhat. Először Iváló. Köszönöm, Míg dolgozunk a módosító indítványokon, mert Reimer útban van, és még a pontos szöveget pontosítanunk, vagyis véglegesítenünk kell, de miről lesz itt szó? Egy új preambulum bekezdést vennénk bele a szövegbe, amely a 310-es szerződés cikkre vonatkozna, az Unió összes kiadási és bevételi tételét a költségvetésben jelezni kell. Azután jönne egy új preambulum bekezdés, az európai költségvetés meg garanciát ad a középtávú egyensúlyra vonatkozóan a nem euróvezet tagok számára, az EFSM is garantálja, stb. Vagyis az európai költségvetést már fölhasználták arra, hogy garanciát nyújtsanak e két esetben. Majd lenne egy új bekezdés, Van Rompuy úr nyelvezetére támaszkodva, az euró övezett tagállamok költségvetési kapacitása, új költségvetési kapacitását illetően a cél az, hogy a strukturális reform kiegészítse az MFF funkcióját, és ezt az unió keretein belül kell kialakítani. Egyébként emlékeztetünk arra is, hogy az új költségvetési kapacitás az EU költségvetés része kell, hogy legyen mondja az új szerződés, mert ez kifejezi az egységet. Ez a költségvetési képesség egy új fejezetben kapna helyet az MFF-ben azért, hogy a hogy mindez láthatóbb és átláthatóbb legyen a költségvetésben, vagyis készen állunk arra, hogy egy hogy az említett fejezetet belevegyük a költségvetésbe. Ezt javasoljuk, csak kisebb módosításról van szó, hiszen a saját források kialakításáról is szó van, fel hívtuk erre már a tagállamokat, ez benne van, de a bizottságot is most felhívjuk arra, hogy reagáljon a tagállamok javaslatára. Köszönöm, Iváló Zsanlők. Nem szeretnék túl sokat hozzátenni ahhoz, amit ő mondott. A reagálásunk azért jó, mert a negotiating boxban ezek összefüggnek ezek a kérdések az MFF vonatkozásában, egyébként ezt mindig is kértük, hogy ez kapcsolatban legyen. A tanács viszont, ami a sokat illeti, és azok tartalmát keveset, vagy nem is tárgyalt erről, az áfa aspektusról se beszélt, és erre buzdítjuk őket a jelentéssel, amit majd elfogadunk. Ami pedig a tranzakciós adót illeti, ez a megerősített együttműködés egyébe történne. Az egyik gondolat a saját forrás, a másik, hogy ez az Eurogroup költségvetés szolgálja, ez a saját forrás, de ennek az a kockázata, hogy a novemberi csúcson előre fogunk lépni az MFF terén, de ami a saját forrásokat illeti, ott azzal kapcsolatosan nem lesz semmi konkrétum előterjesztve, mivel a dossziét nem készítették elő. A bizottság nem áll készen arra, hogy újabb javaslatokat terjeszten elő, pedig erre szükség lenne, hogyha nem sikerül a tranzakciós adóval előrelépni, akkor csak az áfa aspektus marad és ez magyarázza az, hogy nehéz helyzetbe fogunk kerülni novemberben, még akkor is, hogyha ön helyén valóan mondta, a téma a napi renden marad. Igen, erről van szó. Hogy nőgyógyászati hasonlattal éljek, reméljük, hogy a gyermek megszületik, de a gestációs folyamat olyan hosszú lesz, mint egy mamut esetében történne. Nos, ez a helyzet összefoglalva. Nos, ezeket a módosításokat elő fogjuk készíteni, és társ aláírók leszünk mégpedig a frakciók fogják benyújtani ezeket a módosító javaslatokat. Van-e más hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor köszönöm. A következő napi rendi pont az ötös napi rendi pont nem a hetes nap, napi rendi a kapcsolatban Haugna, Jutta Haugnak fogom megadni a szót. Ez egy, az Európai Felügyeleti Hatóság, bankhatóság létrehozásáról szóló pont. Igen, az Európai Bankhatóság <clears throat> neve, neve hatóság, de ez mégsem hatóság, hanem ügynökség. És eh, a jelenlegi eh, elképzelések szerint eh, tavaly, el, ö, ö, tehát az, hogy hogyan néz ki ez a bankhatóság, milyen ö, tervek alapján jön ez létre, tavaly ö, született erről döntés, azonban az állam és kormányfők júniusban úgy fo, ö, fogalmaztak, vagy úgy határoztak, <clears throat> hogy egy megerősített banki együttműködést szeretnének, tehát amely a bankok feltőkésítését közvetlenül végzi el. Ezzel kapcsolatban e, egy e, döntés született az Európai Bankhatóságról, illetve az Európai Központi Bank feladatainak módosításáról. Ez most e, törvényhozási folyamat alatt van, erről nem is kell most vitázni, hogy a bizottság milyen javaslatot nyújt be és mit dönt el. Ezt a gazd- az ECOM bizottság fogja megtárgyalni. És hogy ennek mi lesz az eredménye, azt még nem tudjuk. Ami azonban világos, az az, hogy itt mi most a négy módosító javaslatunkkal milyen véleményt képviselünk az egész folyamat alapjához szóló jogszabályjal kapcsolatban, és mit akarunk, hogyan finanszírozzák a bankhatóságot. Nem akarjuk, hogy ugyanaz legyen, mint korábban, az ügynökségek esetében. Nem akarjuk azt, hogy a rendes költségvetési eljárás során kelljen vitázni erről egymással, sokkal inkább azt akarjuk, hogy a bizottság, akkor, hogyha lezárult a törvényhozási folyamat, egy módosított financial sheet-et nyújt be, és akkor tudjuk majd, hogy <clears throat> mi a helyzet, hogy hol van a kutya elásva, és akkor látjuk majd, hogy az Európai Bizottság mit tervez a tervezetében, a jövőbeni tervezeteiben a költségvetésre, és hogy ez elegendő-e. <clears throat> Természetesen a tanácssal a 47-es cikk alapján kell tárgyalnunk, és meg kell állapodnunk abban, hogy az egészet hogyan finanszírozzuk, ez teljesen világos. A harmadik módosító javaslat célja az, hogy az, az, azt az eredményt, amelyet a tanácsal és a bizottsággal három hónapos munka során elértünk, ezt szeretnénk, hogyha megvalósítanák. Ugyanis ebben határoztuk meg azt, hogy milyen keretben kell a tagállamok helyszínén szolgáló országoknak részt venni az ügynökségek munkájában erre utal a hármas módosítójavaslat. A négyes módosítójavaslat teljesen világos. Nem akarjuk, hogy az Európai Bizottság úgy tegyen, minthogyha az összes munkát, amely az Európai Bankhatóságnál felmerül, az jelenlegi foglalkoztatott kilenc munkatárs végezze el sokkal inkább azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság a feladatok elvégzéséhez elegendő munkatársat tervezzen be. Tehát csak költségvetési módosító javaslatokról van szó az a véleményünkben. Hát ennek magától értetődőnek kellene lenni, de a tapasztalat azt mutatta, azt tanította meg nekünk, hogy a Költségvetési Bizottságnak utalni kell ezekre a pontokra. Köszönöm szépen, Jutta, teljesen világos minden. Van-e hozzászólás, kérdés Juttához? Nincs? Akkor köszönöm szépen a jelentéstevőnek. 9-es napi rendi pont következik. Stavrakakis képviselő az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot a polgári védelmi mechanizmusról, azzal a e, célra, hogy a e, tagállami e, részvételt erősíteni kell a polgári védelmi mechanizmuson belül. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a katasztrófavédelemnek hozzáadott értéke van, és egyértelműen az Európai Unión belüli szolidaritást mutatja, és, az, és a harmadik államok felé megvalósuló szolidaritást is. A javaslatnak a lényege az, hogy ez a az emberi, illetve természeti katasztrófák esetében a megoldás, a megelőzés javítani kell. Ebből a szempontból, ebből az okból kifolyólag hadd mondjam el, hogy nagyon örülök ennek a holisztikus megközelítésnek, amit az Európai Bizottság javasol, különös tekintettel arra a tényre, hogy a katasztrófa menedzsmentre is utalnak a munkájukban. Önök is megkapták az anyagot. Most röviden hadd koncentráljak a legfontosabb dolgokra, először is a megelőzés, illetve szinergiák többi, tagáll, többi területtel. Megelőzés nagyon fontos, hiszen a megelőz, katasztrófák megelőzése ugyanolyan fontos, mint a katasztrófa menedzsment. És ez, ennek keretén belül módunk van tehát a veszélyfelismerés javítására, és a mm, bevált gyakorlatok terjesztésére. A tagállamok a veszély elhárítási terveiket közzé kell, hogy tegyék. Az mi az Európai Bizottság javaslatát illeti a kifizetéssel kapcsolatban, az európai költségvetésből, illetve ami a magas költségeket illeti katasztrófa védelem területén, ezzel kapcsolatban ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy 2011-ben valóban hatalmas károkra került sor eh, mezőgazdaságban, eh, illetve eh, lakás, lakások, házak esetében, és 700 millió euró kell említenem itt, tehát ennyire, ennyire rúgott a kifizetett összeg. Aztán más példák is felmerülnek, Ezt még meg kell vizsgálnunk, mégpedig a földrengés Emilia Románia területen, régióban 2012-ben valóban nagyon nagyra rúgnak a károk, erről már beszéltünk itt, elnök úr. Nos, mind a két esetben az a helyzet, hogy a kifizetendő összegek sokkal magasabbak, mint az Európai Bizottság által 7 évre javasolt összegek. Nos, hát tudjuk, hogy a tagállamok nagyon is fáradoznak azon, hogy korrigálják ezeket a problémákat, azonban a többi pénzügyi eszközzel való szinergia és a közös, tehát az Európai Unió szolidaritási alapjából lefedett intézkedésekkel való szinergia nagyon fontos. A strukturális alap, a kohéziós alap használható, és olyan beruházásokat kell ezekbe finanszírozni, amelyek a katasztrófákat megelőzik. A megelőzés területen is, tehát ki kell használni a szinergiát, együttműködve, például az atomenergia biztonsági intézkedésekkel. Kiegészítő jellegűnek kell lennie ennek a segítségnyújtásnak, például az Európai Uniós humanitárius segítségnyújtást kell ezt kiegészíteni a harmadik országok felé, illetve az Európai Fejlesztési Alap támogatásait. Ami a szolidaritási alapot illeti, itt voltak olyan esetek, ahol e, ezeket nem sikerült időben e, igénybe, igénybe venni, ezért meg kell vizsgálni még egyszer az alap igénybevételének e, a feltételeit, hogy az alap rugalmasabb legyen. Ennyit szeretnék elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, mondja az elnök. Kérdezem, hogy jelentés tevőnk, aki ugye beszámolt az uniós polgári védelmi mechanizmusról, amely kiegészíti az európai szolidaritást. Van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban? Igen, igen, tessék, Álda. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, köszönetet mondani eh, kollégámnak. Az a benyomásom, hogy az Európai eh, Unióban ez a katasztrófa védelmi kérdés, ez az aspektus nagyon-nagyon fontos. Lenne néhány módosító javaslatom, ezeket benyújtottam az ENVI szakbizottságban, mint ENVI szakbizottsági tag. És azt gondolom, hogy ami a Költségvetési Bizottságot illeti, itt is fel fog merülni néhány téma, úgyhogy itt is be fogok nyújtani néhány módosító javaslatot. Tulajdonképpen egyetértek kollégánk, Stavrakakis kollega szavaival a pénzügyi eszközökre vonatkozóan is, amelyek, amely pénzügyi eszközöket a katasztrófák esetében ki kell fizetni. Akkor is, hogyha emberi katasztrófára kerül sor, nem csak természeti katasztrófák esetén. Azonban ez nagyon fontos téma a mi szakbizottságunk számára is, ugyanis az Európai Bizottság javaslata 56%-ot a polgári védelemre ad ki, és 47%-ot, hogyha jól eh, számítottam, 47%-ot az Európai Unión kívül fordít katasztrófavédelemre. Ezeket a számokat meg kell vált, módosítani kell, illetve hát dolgoznunk kell azon, hogy hogy az Európai Unión belüli kifizetett összegeket növeljük, és az Európai Unión kívüli összegeket csökkentsük. Azok a, az a mechanizmus, amelyet erre tervezünk, ez eléggé alacsony pénzeszközökkel rendelkezik egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy valódi költségvetést kellene létrehozni erre az eszközre, mert egyébként nem tud ez működni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e még más hozzászólás? Köszönöm a jelentéstevőnknek. Akkor emlékeztetnék mindenkit arra, a, holnap 10 óráig lehet módosító javaslatokat benyújtani. A Költségvetési Bizottságban november 15-én lesz szavazás, úgy azért, hogy az NV 28-án szavazhasson, és januárban napi, plenáris napi rendjére kerüljön a téma. Nos, nagyon-nagyon-nagyon előre haladtunk, és egyáltalán nem vagyunk késésben, már kezdhetjük is a szavazást. Két-három percre felfüggesztem az ülést, hogy azok a képviselők, akik itt vannak a parlamentben, de nincsenek itt a teremben, tudjanak csatlakozni minél gyorsabban. Nagyon örülök annak, hogy a, a sikerült sikerült kiegyenlíteni ki a politikai egyensúlyt, és tényleg, ami a minőséget illeti, a jelenlévő kollégák verhetetlenek, és a mennyiség is kiváló, nem fogunk órákig szavazni, és azt javaslom, hogy a koordinátorokkal rögtön találkozzunk a szavazás után, hogy a tolmácsok még segíthessenek nekünk, és még ebéd előtt lezárjuk a teljes napi rendet, és indulhassunk a választókerületekbe. Két percre felfüggesztem az ülést, és mindenki összeszedheti magát. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Kedves kollégák, akkor folytatjuk eh, a munkát, de nagy hibát követtem el, amikor eh, amikor felfüggesztettem az ülést azért, hogy bejöjjenek a kollégák, ugyanis ahelyett, hogy bejöttek volna, kimentek. Ugye van egy francia mondás, mely szerint a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Akkor most, nem tudom, mindenki itt van-e? Szocialista koordinátor? Nem látom, de jön. Nos, minden esetre azt hiszem, hogy mindenki szavazhat, ugyanis nincsen egyetlen frakcióban sem túl zott részvétel. Nos, <clears throat> akkor először is a sorrend szerint először is ötös, négyes költségvetési módosítás, ötös, javítja magát az elnök, ötös költségvetési módosítás, erről Francesca beszélt az előbb. Van egy szóbeli módosítási javaslat, ezt kiosztottuk. Akkor blogban szavazunk a szóbeli módosításról és a költségvetés módosításról, illetve fontos mm, pontosításom van, ez egy politikai szavazás, nem jogi szempontból szavazunk. Andreasen asszony is megérkezett, sok szeretettel köszöntjük megpróbálom. Próbálom elfoglalni a kedves képviselőket, még maga megérkezik, és mielőtt elkezdjük a szavazást. Ötös költségvetési módosításról szavazunk, ez egy politikai jelentőségű szavazás, ugyanis a tanács még nem szavazott. Elmondtam, ugye, hogy azt szeretnénk, hogyha a költségvetés, a, hogyha a Lisszaboni Szerződés egyes jegyzőkönyvét a tanács úgy értelmezni, amely lehetővé teszi a mm, gyorsított eljárás körön fel is megérkezett, úgyhogy az ötös költségvetés módosításra szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosítással köszönöm Francesca Balzánina. Akkor most az Európai Unió szolidaritási alap mobilizációja, ez a Fernández jelentés, nincsen módosítás, van-e, ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 12-es pont. Törvényes Súrján, euh, est-ce qu'il y a des amendements? Súrján euh, képviselő úr a jelentéstevő, van-e módosítás? Van módosítás, a jelentéstevő nincs itt de de tudunk szavazni a módosításokról. Ez is egy, ez nem a szolidaritási alap, hanem, hanem a globalizációs kiigazítási alap, alkalmazkodási alapról szól. Kettest visszavonták, hármas, Helga Trüppel, mellette, ellene. Ellenőrizzük a szavazást, hogyha itt van mindenkinek a kártyája. Donc, c'est l'amendement numéro... Alors, au passage, nous vérifions... Nos, akkor először is nézzük meg, hogy megvan-e a kvórum. Szavazóképesek vagyunk, igen. Hogyan kell nekem szavazni? Kérdezi az elnök. Nem szabad nyomást gyakorolni az elnökre. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Tizenketten mellette, tizenegyen ellene. Ön támogatta? Nem? You are against? Jean-Luc. Uh... Jean-Luc is. Akkor uh, 12 mellette vannak még mindig. Na, kezdjük el újra. Én csak kérek mindenkit, nem helyezek senkit nyomás alá, de kérek mindenkit, hogy kezdjük újra. Akkor szavazunk újra a hármas módosítási javaslatról a jelentéstevő ellenzi. Kérem, mindenki szavazzon. 25 embernek van szavazókártyája, mindegyik szavazókártya működik, lezárom a szavazást. 12 mellette, 13-an ellene, mindenki szavazott, semmi probléma, jó, akkor elutasítottuk. Négyes, Berez, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, hárman tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, derez mellette, ellene. Azt hiszem, hogy ugyanaz a többség, mint az előbb, de akkor még egyszer szavazunk. Ötös, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. tout le monde a voté, félicitations. 11 pour 14. 11-en mellette, 14-en ellene nincs tartózkodás, elutasítottuk. Hatos, Alvaro, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van számos módosítás Berez asszony tollából, négy módosítás összesen, ezekben, ezekről szavazhatunk-e blogban? Nem. Nem, a liberálisok nem akarnak. Hetes mellette. Ellene. Ellene. <clears throat> Hárman ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene. Négyen, öten, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, el, egy, tartózkodás, elfogadtuk. Mindegyiket elfogadtuk, de különböző arányokban. 12-es, Álvaro, a jelentéstevő ellenzi mellette, 67-en ellene, a többiek tartózkodás elutasítva. 11-es Richard Ashworth, a jelentésű ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as Berez, jelentésű támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es Richard eh, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös Perez jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os liberális jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, 8-nál többen, tartózkodás elutasítva. 17-es Berez jelentéstevő támogatja mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 18-as Berez jelentéstevő ellenzi mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Be, preambulum bekezdések 1-es jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk, mindenkinek itt a kártyája, mindenki szavazzon, még két szavazat, két szavazat jelenti kettő, egy. Lezárom a szavazást. 19-en <clears throat> mellette, négyen ellene, 18 en mellette, négyen ellene, 3-an tartózkodtak. Gratulálunk a jelentéstevőnek távol létében is. Bon, alors, euh... Jó, akkor szavazunk az a 28-as kifizetésről, azt hiszem, hogy ugyanaz a többség mellette, ellene. Tartózkodás. Jó, akkor ezt is elfogadtuk, ezt a kifizetést, ezt a transfert. Ugyanennek az alapnak a mobilizációja következik. Egy németországi régióról van szó, Manroland. Si, le, le secrétariat est un peu endormi là ce matin. Hein? <laughs> bon. Alors, euh, trois, quatre amendements. Négy módosítás pervanstól lehet blogban szavazni? Kiváló. A jelentéstevő támogatja mellette. Meg ellene. Hárman. Tartózkodás elfogadtuk az összeset. Hatos, liberálisok, mellette, ellene, négyen, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es, 8-as, pervans, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, liberális, jelentéstől ellenzi mellette. Hatan, ellene. Elutasítva. Tízes, pervans, jelentéstevő el, ö, ellenzi mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 11-es liberálisok részéről, 11-12 blokkban, jelentéstevő ellenzi, mindkettőt mellette. Hatam melle, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes liberálisok, jelentéstevő ellenzi mellette. Heten ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. a liberálisok koordinátora valamilyen valamilyen instrukciót adott, bár persze mindenki úgy szavaz, ahogy akar. 18-an mellette, 4-en ellene, 3 tartózkodás. Akkor ezzel elfogadtuk, gratulálunk jelentéstevőnknek. Na most akkor a 27-es transferről szavazunk mellette ellene Jutta és Márta tartózkodás elfogadtuk egy kicsit más többség mellett nos, akkor következik Álda jelentése a globalizációs alapról. Ez egy egyértelműen hosszabb szavazás lesz. Voilà. Alors là, euh, nous avons une liste de vote qui est ez egy kicsit hosszabb szavazólista, úgyhogy állát megkérjük, hogy magyarázz el, mit javasol, hogyan, hogyan, hogyan fogjunk hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak röviden szeretnék hozzászólni, mielőtt szavazunk. Természetesen szeretnék köszönetet mondani a frakcióknak az együttműködésükért. Különböző üléseket tartottunk, annak érdekében, hogy a lehető legjobb szöveget tudjuk elfogadni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt megtartani ezt az alapot, és nagyon nagy erőfeszítésekre került itt sor, és nagyon fontos volt egyszerűsíteni az eljárást. Nagyon sokáig tartottak, ugyanis az eljárások nagyon bonyolultak voltak, és ezeket módosítanunk kellett azért, hogy azok a személyek, akiknek szükségük van ezekre az alapokra, megkapják még időben. E, ez, e, tehát erre sor került, ezekre a mm, fáradozásokra. Ami a célcsoportokat illeti, nem sikerült teljes egyetértést elérnünk, de mégis sikerült valamilyen szintű konszenzusra jutni az alappal kapcsolatban, mert különben az egész partalan lenne. Hogyha ezt az alapot ugyanis mindenkinek rendelkezésre bocsátanánk, akkor ez ellentmondana az elep alap elveknek, mely szerint ez valóban, <clears throat> valóban egy szükség, végső szükségre, szükségi esetre való alap. Több mint 90-szer alkalmazták már ezt az alapot különböző tagállamokban. <clears throat> És a katasztrófák esetére egyes tagállamokban bizony pénzeszközöket kellett rendelkezésre bocsátani. Ami az 53-as módosítást illeti, itt én ezt támogatom, itt ez hiba a szavazólistán, és aztán még két módosító javaslatot szeretnék benyújtani, amely a jelentésben szerepelt, eredetileg. A 11-es módosító javaslatról van szó, ebben arról van szó, hogy 200-ban maximalizáljuk a munkatársak számát, és a 18-asban pedig az szerepel, hogy 10%-ban emeljük itt az összegeket a nehézségben lévő országok számára. Itt szeretném még egyszer elmondani, hogyha ma most egy előre kevés országról van szó, hogyha kevés országról van szó, amelyek kihasználják az alapot, az egy dolog, de lehet, hogy a jövőben sokkal több ország merül, sokkal több ország fordul az alaphoz, és senki nem garantálhatja egyetlen ország sem, hogy az elkövetkezendő években nem fog az alap segítségére szorulni. Köszönöm szépen, köszönöm mondja az elnök. Jó, akkor mindenki, mindenki tud szavazni, mindenkinek megvan a kártyája. Akkor kezdjük meg. 23-as módosítás, liberálisok mellette. Nyolcan ellene. Többség ellene van elutasítva. Blokkszavazás a mezőgazdasági témákról, a gazdákról <clears throat> hogyha mellette szavaznak, akkor a gazdák szót kivesszük a jelentésből minden egyes esetben, ahol ez megjelenik. Egyébként, hogyha ellene szavaznak, akkor bennmaradnak a gazdák. Vagy, vagy, vagy vonatkozik a gazdákra ez, vagy nem. Ki van mellette? Ki van a szavazás, ki van a módosítás mellett, ki van ellene? Ketten vannak ellene, tartózkodás. Nos tehát, az egész szövegből kikerül, és a módosításokból kikerül a gazda szó, vagy mezőgazdasági ágazat szó. 68, eh, a jelentéstől ellenzi mellette, ellene, többség elutasítva. A kompromisszum, nagy A, mellette, ellene, nyolcan vannak ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most ezzel ugrunk a, hat, a 73-asra, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük nagyon szórakoztató. Egyel több szavazó kártya került ide be, mindenki szavazott, mindenki nagyon jó formában van, 15-en mellette, 11-en ellene elfogadtuk. 74 liberálisok mellette. Liberálisok, konzervatívok ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Nagy B kompromisszum mellette. Ellene. Nyolcan. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosítás mellette. Ellene tartózkodás ellene. Akkor elutasítva C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es <clears throat> oka fogyott? Igen. Igen. Nagy D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És ezzel a 88-as és fogyott E mellette, E kompromisszum ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás elutasítva. Százas, Vertman jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101-es, Álváró, jelentéstevő ellenzi, mellette a jelentéstevő, illetve a benyújtó, ellene, Tartózkodás. Nem sokan szavaztak, de ellene voltak többen, úgyhogy elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Alexander arra kényszerít minket, hogy ellenőrizzük. Van-e valami néppárti javaslat? Nagyon-nagyon izgalmassá válik. Nagyon-nagyon szofisztikált tárgyalási módszerei vannak Alexandernek, úgyhogy szavazunk. Most úgy látszik, öten mégsem szavaztak, nem kérem mindenki szavazzon. Lehet tartózkodni is, de hát azt a gombot is meg kell nyomni. Le- lezárom a szavazást. Mindenki szavazott, 12 mellette, 14-en ellene. Akkor ezzel elutasítva ahogy mondtam. Most a 102-es George Lyon mellette <clears throat> ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 103-as Barbara, aki nincs itt, jelentéstől támogatja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es Angelika jelentéstől ellenzi mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös Salvador Cedo i Alabart tollából. Olala. Ez egy katalán módosítás. Nagyon érdekes. Etnológiai szempontból, néprajzi szempontból, és a jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, akkor most támogatjuk a katalánokat. It's an internal problem for uh, uh, the Kingdom of Spain. Nem, nem támogatjuk a szeparatistákat, hangzott el a hozzászólás, az elnök azonban úgy gondolja, hogy ez egy belpolitikai probléma. Következő 106-os Angelika mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nagy F kompromisszum mellette, Nem mindenki. Ellene? Tartózkodás. De azért mégiscsak elfogadták. Többség. Ki, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A három Álvaróról szavazhatunk blogban? Nem. 114, jelentéstevő ellenzi mindegyiket, 114 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 118 Barbara, jelentésű ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117-es Izabel Dürről, jelentéstől mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 120 Kotinyi jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121, 122, nem? 121, Álváró mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 122, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-124, a jelentéstevőnek nincs álláspontja mellette. Egyforma, 123-124 egyforma. Azonosak mellette, ellene tartózkodás, elutasítva mind a kettő. 125 Barbara részéről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as a jelentéstevőjéről, jelentéstevő részéről. <clears throat> Azon, ez azonos? Azt mondják, hogy igen, a 18-as a 125-össel azonos mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 130-as Álvaro mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 131-es. Kotinyi az F kompromisszummal azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 132-es, elváró, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es a jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 133, Barbara, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, már elfogadtuk, 134-es mellette, <clears throat> jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nagy G kompromisszum no later than 12 months. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es, Barbara a jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 138-as, 140-es, lehet blokkban, jelentéstevő ellenzi, nem, nem, nem, nem. Nagyon-nagyon precízen dolgozik itt mindenki. 138-as mellette. <coughs> Ellene. Tartózkodás. <coughs> Megsemmisült. Ide. Azt hiszem, nem szavaztunk a 20-as módosításról. It was withdrawn. Visszavonták. Yes, yes. Ah. On my voting, voting list there is no amendment 20. Az én nincs a 20-as módosítás, mondja az elnök. Visszavonták. Nos, akkor... Most meg már nem tudom, hogy hol tartottunk. 140-es. 140-es. A jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene. Tartózkodást elfogadtuk. 141, a jelentéstevő támogatja mellette. Ellene. Na, ezt ellenőrizzük. 141-es. Megnyitom a szavazást. Két ember nem szavazott. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 11-en ellene nincs tartózkodás. Elfogadtuk. 142-es. <clears throat> Jelentéstevő támogatja mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Fordított többséggel. 143-as részenkénti szavazás első rész, by the 31st of December, jelentésről támogatja mellette, <clears throat> ellene. Na, akkor ezt ellenőrizzük, az jobb lesz. Szoros az eredmény. Tehát a 143-as első részéről szavazunk. Kérem, mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott, aki itt van, 14-en mellette, 13-an ellene. Akkor az első részt elfogadtuk, második rész, with the assistance of external experts, törlése mellette, ellene tartózkodás. A második részt elutasítottuk. 24-es módosítás mellette, zsalog, és a néppárt, és én ellene, mindenki más, nem létezünk. Három Duran módosítás van, 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, igaz, hogy a 27-est elutasítottuk, 28 kázá, jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás ellenezte a többség, elutasítva, 29-es, Kotinyi, több ellenzi mellette, el, ellene, <clears throat> tartózkodás, néppárt mellette van? Nem láttam a néppártot. Akkor, hogyha a mamutok támogatják, akkor megmaradt ez a módosítás. 30-as jelentéstevő támogatja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es káza jelentés ellenzi mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös liberálisok részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es Barbara jelentéstevő mellette van, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a H kompromisszum következik mellette. Ellene. E, tartózkodás elfogadtuk. Ezzel a 47-es következik. a részéről ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. A 48-as a liberális frakció részéről és a 49-es George Lane tollából, amelyek kompatibilisek a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene a nagy frakciók és a jelentéstevő tartózkodás elutasítva. Nézzük az 50-est, Angelika részéről, jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, Ayton, ah, pardon, pardon, excusez-moi. Elnézésüket kérem, ez oka fogyott, mivel a 47-est elfogadtuk. Van itt egy szóbeli módosító jelentéstevő részéről, de ez nem válik okafogyottá. Ez uh, inclusion of pecuniary allowances. Related package of personalized services should therefore be restricted. C'est pour supprimer ces mots. Hogy ezeket töröljük, ezeket a szavakat, ki van emellett? Négy, öten. Ellene a többség, tartózkodás, elfogadt. Elutasítottuk ezt a módosítót. A nagy I kompromisszumos ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 53-as következik, a jelentéstevő támogatja az 53-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 54-es okafogyottá válik, 55-ös, a jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 56-os, Angelika részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 57-es, a liberálisok részéről jelentéstevő mellette van, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva a hatos a jelentéstevő tollából, amely azonos az 58-as sor, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk mind a kettőt, hetes jelentéstevő tollából ki van mellette, ellene, ellenőrizzük, azt hiszem, hogy a többség ellen van, de jobban szeretném ellenőrizni. Voté, voté, voté, voté. Szavazzanak, kérem. aki nem telefonálgat éppen. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 13-an ellene. Elutasítottuk tehát 64-es, Barbara Materatollából jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös David Kazatollából jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 66-67-ről szavazhatunk tömbben. Nem, azt mondják nekem, hogy nem. 66, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk. 67-es, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. Zárószavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 4-en ellene, 5 tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ez egy fontos és nehéz témával kapcsolatos jelentés volt. Most pedig áttérhetünk az átcsoportosításokra. Mi is marad ezek közül? Megadom a szót a 15-ös napirendi ponttal kapcsolatban Francescának. Köszönöm, elnök úr. Van itt egy elég testes csomag az átcsoportosításokat illetően kettőről már szavaztunk, ezek a globalizációs alaphoz kapcsolódnak, ez a 27-es és a 28-as, tehát ezekről már szavaztunk az ezekre vonatkozó jelentésekhez kapcsolódóan. Aztán van itt egy jó pár átcsoportosító, közülük fontos a globális, azaz a bizottság azon javaslata, amely valamennyi átcsoportosításra vonatkozik, még a költségvetés módosítás előtt a kifizetésekre vonatkozóan. Tehát itt a hatos elcsoport, költségvetési módosítás előtt kell ezeket megejteni. Itt 400,7 millió euróról van szó, ez egy elég jelentős összeg a Multifesz képest, amikor is 700 millióról volt szó, két évvel ezelőtt pedig 1 milliárd 600 millió euróról volt szó e tekintetben. Tehát a költségvetés végrehajtása jelentősen javult, és ez mindenképpen egy jó hír. Itt a pénzügyi tervezési időszak végén vagyunk, de ez felveti annak is a szükségességét, hogy az átcsoportosítások eszköze nyilvánvalóan nem elegendő, hogy elegendő forrás eljön rendelkezésünkre, ez csupán egy szerény intézkedés lehet. A bizottság az 1B fejezetet teljesen kihagyta, mert ez nagyon erősen kihatott volna az 1B-ben a kifizetés igényekre, ez a globális átcsoportosítási kérelem, ez itt 65 költségvetési sorról van szó, amelyeknek volumenét megerősítjük, valamennyi fejezetben kivéve az egybét. 45 vagy 43-as terhére, mert nem emlékszem, hogy melyik. A carico di 45 linee di... 45 költségvetési sor terhére történik ez. Eléggé szerény összegről van szó, csak 13 költségvetési sor esetében haladják meg a 10 millió eurót. Közülök nagyon fontos a kutatás, illetve a KKV kutatására vonatkozó költségvetési sor, amelyet 18 millióval növelnek. Aztán 22 millióval növelik a Galileót, a 17 ezerrel az Európai Navigációs Programot és a Galileót, aztán a kettes fejezetben megerősítik 10 millió euró alatt a halászati programokat az ultraperiferiális régiók esetében. Az egyes fejezetben nagyon fontos a szervezet bűnözés elleni küzdelem, és a négyes fejezetben van egy jelentős erősítés, mégpedig 64 millió eurós volumenben a humanitárius segítségnyújtás és az élelmiszer segély tárgyában. Ezek a legfontosabb növekmények a 10 millió eurós küszöbérték alatt. Az átcsoportosítási kérelmek 45 költségvetési sor terhére történnek, a legfontosabbak az ITER, 90 millió csoportosítanak át, aztán van itt egy költségvetési sor a nukleáris biztonság átmeneti intézkedések tárgyában, nukleáris atomerőmek leszereléséről van szó, és ezt 30 millió euróval csökkentjük. Ez a két legjelentősebb költségvetési sor, amelyekből elveszük a pénzeket. Aztán csökkentünk egy költségvetési sort a négyes fejezetben is, itt Afganisztán újjáépítéséről van szó, és ezt 65 millió eurós összeget csökkentjük. Ezek tehát a legfontosabb átcsoportosítások, de itt viszonylag csekély összegről van szó. 419 millió euróról összességében, ezt október, ahhoz képest amennyit át kell csoportosítani két évvel ezelőtt, októberben. Aztán Más fontos átcsoportosítások is vannak, különösen a 31-es és a 32-es, eh, ezekről elég sokat vitáztunk a költségvetés elfogadása, a 2012-es költségvetés elfogadása során. A 31-es átcsoportosítás eh, itt a Schengen információs rendszer tartalék alapjára vonatkozik. 9 milliót helyeztünk tartalékba, és azt kértük a bizottságtól, hogy 2012 folyamán specifikáljon néhány részletet, technikai részletet, amelyek a program előrehaladására vonatkoznak. Számos találkozóra került sor a bizottsággal, és a bizottság átadta nekünk ezeket az adatokat, tehát ezt a tartalékot fel lehet oldani. A 32-es átcsoportosítás pedig 50%-os visszavonását jelenti azon tartaléknak, amelyet a Frontexre helyeztünk a 2012-es költségvetésben, és amely főleg a Frontex műveletekre vonatkozott a keleti mediterránum térségben. Ezek a műveletek tovább folytatódtak 2012 során is, tehát megvannak a feltételei annak, hogy ennek a tartaléknak legalább a felét felszabadítsuk, amelyet tavaly létrehoztunk. Ezek tehát azok az átcsoportosítások, amelyek számomra legfontosabbnak tűnnek, amelyeket ki kell emelni. A csomag azonban még többet tartalmaz, szinte valamennyi technikai kiigazítás, és ez ahhoz kapcsolódik, hogy a kifizetések teljesítése mindig nehéz, és éppen ezért a következő költségvetési év előtt mobilizálni kell ezeket az alapokat. Köszönöm, Francesca. Közelmúltban a napirend kidolgozása után megkaptuk a 34-es átcsoportosítási kérelmet is, mennek tárgya, hogy 0,7 milliót átcsoportosítsunk az Iflon Burningen belül, a Lifelong Learningen belül. Egyet értön ezzel, asszony, igen, remek. Az előadó pontosította számunkra, elmondta számunkra, hogy az éves átcsoportosításnak mi a tartalma. Ez jelentős, hiszen nagyon sok sor érintett, és a többi átcsoportosítási kérelmet is. Van-e kérdés? Szidónia. Van egy megjegyzésem. Szeretném tudni, hogy az előadónk osztja véleményem. Amikor elolvastam a bizottság magyarázatait, úgy tűnik nekem, hogy az átcsoportosítások nagy része, vagy talán az összes bizonyos késedelem következménye nem érkezett meg a szerződés, vagy a partnerek nem teljesítettek, hasonló okoknál fogva, és én azt sejtem, hogy egyébként itt a krízissel, a válsággal is kapcsolatosak ezek a sorok, de az előadó is azt mondta, vagy legalábbis a bizottság azt mondta, hogy ezt a pénzt majd később fogják igényelni. Vagyis áthelyezik ezeket a pénzeket a jövőre. Újabb elem, amire szükségünk van, amikor az egyeztetésen fogunk tárgyalni. Nem hatalmas összegről van, de a 419 milliónak nagy része a közeljövőre lesz áttéve, vagy tevődik át. Szeretném tudni, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, ezeket a szerződéseket, amelyek még függőben vannak, vagyis folyamatban vannak, és szeretném, hogyha a szakbizottságunk ezeket hozzátenné a már meglévő kifizetési problémák sorába. Elnök, attól tartok, hogy önnek igaza van, lehet-e valamilyen reagálást kérni a bizottságtól, még mielőtt az előadónk válaszolna? Köszönöm, elnök úr. A globális átcsoportosítás, amelyet most előterjesztettek, a kifizetési előirányzatokra vonatkozik, és a rendelkezésre álló kifizetések rendezése ami a megvalósítási stádiumtól függ. Ez 0,3%-át teszi ki az összes kifizetésnek. A kérdésre, hogy a kifizetéseket felhasználják-e majd az eredeti sorokra használják-e fel a jövőben, igen, igen, ez így van, ez csak az ütemtervtől függ. az év el, vége előtt nem lehet az összes kifizetést teljesíteni, hanem ezek átkerülnek 2013-ra, 2013-as kifizetések sorába. Ami a 2016 illeti, mindez attól függ, hogy milyen előirányzatok állnak majd rendelkezésre 2013-ban, és az év során a kifizetési előirányzatok rendelkezésre állását még majd lehet kiigazítani. Az az átcsoportosításától függ, hogyha minden lehetőséget kihasználtunk az év végéig, akkor a bizottság csak plusz előirányzatokat kérhet a költségvetés módosítás keretében. És ez egyébként a jövő héten fog megérkezni ez a javaslat. Elnök, remek, jó hír az, hogy az igények értékelését az összes sor esetében elvégezték. A rossz hír az, hogy az átcsoportosításokat csak akkor végezhetjük el, mivel különböző okoknál fogva késedelem volt a kifizetési előirányzatoknál. Éppen ezért majd a kifizetési előirányzatok díjakat emelni kell azon sorok esetében, ahol nincs elegendő pénz. A, hogy ön elmondta, ezt majd belevesszük a futköltségvetésbe, néhány sort már a jövő héten, és a 2013-as költségvetésben és a pótköltségvetésben is majd ez megjelenik. De Szidóniának igaza van. Emlékeznünk kell ezekre az átcsoportosításokra, és amikor majd a tanácsal tárgyalunk, a bizottságnak ezt meg kell magyarázni, amikor a pótköltségvetésről és a 2013-as költségvetésről tárgyalunk. Most pedig átcsoportosításonként elkezdünk szavazni, mégpedig a 34-essel kezdjük a lifelong learning-el mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as, ez a globális évi átsúzás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene 1, 2, elfogadva. 32 mellette ellene 2, elfogadva a 33-as mellette, ellene, egy tartózkodás elfogadva. Ami a többi szakaszt illeti, az előadó nincs itt, Nincs itt, és azt mondták nekem, hogy ő támogatja az összes átcsoportosítást. Van egy első átcsoportosítás, ami a bíróságra vonatkozik. a nyugdíjakkal kapcsolatos szükségletek finanszírozását illeti ez. Majd pedig a bíróságon a személyzetek kapcsolatos kifizetésekre vagy egy átcsoportosítás, ez a 12-es. Új információs technológia. Ez a következő, az ötös. A szoftver, a négyes. Most pedig áttérünk a régiók bizottságára. Megvan az egész lista önöknél a Kobu News-ban, és van egy kisebb átcsoportosítás gazdasági és szociális bizottságra vonatkozó különböző publikációk és szakértői tanulmányok. Ezek másodlagos témák. Van-e kérdés, kifogás? Nincs akkor blogban szavazhatunk? Mellette a csoport, átcsoportosítákról szó ellene, egy, tartózkodás, elfogadva. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk Alfonzi úr jelentésére. Ja nem, ezt elhalasztottuk. Kár. Pedig jó formában voltunk, még a három utolsóról is szavazhattunk volna, de ezeket elhalasztottuk, mivel az előadók nincsenek két. Nincsen semmi egyéb, de igen, jutta. Igen. Most valami olyasmit csinálok, amit csak a plenárison szoktak csinálni, ugyanis szavazatmagyarázatot fogok tartani. Nagyon sokan tették fel a kérdést maguknak azt, hogy sokan tették fel maguknak azt a kérdést, hogy miért szavaztam a globalizációs alap mobilizációja ellen és a transfer ellen Dánia és Németország esetében. Én ezt már Svédország esetében is megtettem. Én azt gondolom, hogy ezek olyan tagállamai az Európai Uniónak, amelyek először is a 2012-es költségvetésre kényszerítettek bennünket, <coughs> ezek, ők voltak a motorja ennek a költségvetésnek, a másik pedig az, hogy ők ezzel egy időben abban a, azon a véleményen vannak, hogy a globalizációs alapot csökkentenünk kell a következő pénzügyi terv, tervel, most pedig olyan szégyentelenek, hogy benyújtanak mindenféle kérvényt, annak érdekében, hogy a kevés pénzből, amely rendelkezésünkre áll, az ő költségvetésüket növeljük. És ezt ellenzem. Ingeból. ezt már megbeszéltük legutóbb is. Természetesen saját költségvetésről van szó. Ez belemegy a németországi költségvetésbe, ugyanis a munkatársak, a munkavállalók, mindenki, mindenkit, akit segíteni kell, már megsegítettek, és a munka, munkaügyi minisztérium már megtette, amit meg kellett tenni, mindig ez a helyzet. Ez semmi más nem jelent, mint az, hogy ezt a pénzt most a német költségvetésnek utaljuk át. A német költségvetésnek megtérítjük azt a pénzt, amit megelőlegezett. Lehet, hogy ez jogos, de nem morális. Ne. Rendben mondja az elnök. Ez egy szavazatmagyarázat volt, ahogy Inge és nyilván megmagyarázza a saját, a saját szavazatát, mert nem akar, és utána merekeztem a vitát, mert nem akarom újra megnyitni. Nem a német pénzügyminiszter kasszájába kerül ez a pénz, hanem itt az emberek kifizettek azt, annak a pénznek a megterítése. Tényleg furcsa, hogy az egyesek csak fizethetnek, és nem kaphatnak pénzt belőle a globalizációs alapból. Ez tényleg aláássa az európai szolidaritást, hogyha nem engedjük a nem engedjük meg azt, hogy ezek az országos részt vegyenek a szolidaritásból, akkor ez nem lenne jó. És az európai költségvetés is sokkal alacsonyabb lenne, hogyha magunkra haragítanánk ezeket az országokat. Szerintem ez nagyon veszélyes, veszélyes történelem, történet, ráadásul a mi érdekeink ellenében hat. Elnök? Nos, hát ennek a végkövetkeztetése az, hogy éljenek a saját források. Nem, hall, nem halljuk az elnököt, kikapcsolta a mikrofonját. Uh, entendendo perfeitamente uh, as motivações. Teljes mértékben megértem az okokat, amelyeket Jutta felvetett, én mellette szavaztam. Én amellett szavaztam, hogy mobilizáljuk a globalizációs alapot. Teljesen mindegy, hogy melyik országból érkezik a kérvény. Azt gondolom, hogy a válság erősödni fog, sok más országnak szüksége lesz még erre az alapra. Tudom, hogy skizofrén ez a e, helyzet, tehát amit a kormány mond, és e, a, és a között, ami a valóság, nagy a különbség a skizofrén helyzet, ez lehet, hogy túl súlyos fogalom ez, de mégiscsak ez a megfelelő jellemzés. Ez az alap a munkavállalókat támogatja, azokat, akik az elbocsátások áldozatai. És azt gondolom, hogy ezek a munkanélküliek, akár, hogy munkavállalók akárhol is vannak, megkapják a pénzt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mindenképpen hasznos volt ez a kis minivita. Akkor ezzel berekeztem az ülést mindenkinek. Gratulálok a hatékonyságához most, és találkozunk. A koordinátorok itt maradnak. Angol, francia, német tolmácsolás lesz. Van-e, kell-e még más nyelv? Portugál? Portugál? Kérdezem, Alda, szükség van erre? A többi tolmács mehet, természetesen, hogyha szeretnének itt maradni, akkor maradhatnak, fél háromig is, fél egyig is. Angol, német, francia, portugál tolmácsolás lesz. Két percre fel. Berekeztem az ülést, és aztán, és majd jövő héten találkozunk.